ivóvizet. Ez alapjog és emberi jog. De persze azt is meg kell néznünk, hogy mi a helyzet a vízpazarlás terén. A tagállamokat fel kell szólítanunk, hogy felelősen bánjanak ezzel a közjóval. Javítottuk a követelményeket, szigorítottuk a követelményeket a vízzel kapcsolatban, de még vannak előttünk kihívások. Egyes becslések szerint az ivóvíz 40%-a elveszik a, a szállítás során, vagy a, a rendelkezésre bocsátás során, ez elfogadhatatlan, és itt sokkal szigorúbb követelményeket kell támasztani, hiszen a fogyasztók megfizetik a vízszámlával az elveszett vizet is. Másodszor, és ez is elhangzott már, új kihívások vannak. A kihívása, a, a, az ivóvíz minőségével kapcsolatban az endoktrin diszruptorokról beszéltünk, különböző vegyi, vegyi anyagokról, és ezek hatásairól, illetve mikro- és nanoműanyagokról. El kell érnünk, hogy a jövőben is jó minőségű ivóvíz álljon rendelkezésre, eh, eh, kis csökkenjen a szennyezés, és eh, emellett az is nagyon fontos, hogy közösen kell föllépnünk Európában annak érdekében, hogy a környezet is tiszta vizet kapjon tehát a víz fogyasztás megfelelő ellenőrzése, a víz szállítás megfelelő ellenőrzése is fontos, hogy a felvetett fogya, veszélyeket elkerüljük, a víz hálózat, a víz csatorna kockázatait, és köszönöm szépen, Hánce képviselő. Köszönöm szépen hogyha az európai polgárok nagyobb bizalma, bizalommal vannak az ivóvízzel szemben, akkor kevesebb eh, palackos vizet vesznek. Ezért ez a műanyag eh, csökkentéséhez is hozzájárul. Ez nem csak a környezet számára jó, hanem a polgárok eh, pénztárcáját is kiméli. Hogyha több ivóvizet isznak a polgárok öm, öm, csapvizet, akkor ö, csökkent csökken a kiadásuk is, évente 600 millió eurót lehetne meg, megspórolni. És ezzel az ólom, illetve nagyon fontos, hogy az e-, ólom egyéb vegyi anyagok, az endokrin disztruktorok szintjét csökkentsük, határértékeit csökkentsük, mert enélkül nem tudjuk javítani a bizalmat. Aztán egyre nagyobb probléma az, hogy a vízben is megjelent a műanyag, és ezért a mikroműanyag problémáját is kezelni kell, de ezt még sajnos nem kutatták megfelelően, de ennek lehetnek negatív egészségügyi hatásai. Azonban sajnálatos, hogy a tagállamoknak nem sikerült megegyezni ezzel kapcsolatban, és csak nagyon korlátozott mértékben tették ezt lehetővé Március 22-én volt a, világ, a víz világnapja, jó lett volna, hogyha ebben a törvényezési ciklusban lezárhatjuk ezt a témát, nem rajtunk múlt. Köszönöm a kollégámnak, Michel Dantannak és munkatársainak a kiváló munkáját, és szeretném elmondani azt, hogy nagyon sajnálom, hogy lesznek olyanok, akik ellene szavaznak, a jelentés ellene szavaznak, majd pedig ez egy nagyon fontos lépés lenne. Köszönöm Sojdrova képviselőkét. Köszönöm. Köszönöm a szót. Tisztelt kollégák, a víz maga az élet, stratégiai jelentőségű forrás, jobban kell rávigyáznunk. Az EU-ban is vannak olyan országok és régiók, ahol az ivóvíz ritkaságba megy, ritkaság számba megy, és a víz egyre inkább stratégiai jelentőségű erőforrásá válik, vagy nyersanyaggá válik. Ezért üdvözlöm azt, hogy átdolgozzuk ezt az Európai Uniós irányelvet, és ezzel módosítunk a vízhez való megközelítésünket 20 év után. A négy fellépési területet támogatom. Kockázatalapú elemzés, jobb átláthatóság, az információhoz való hozzáférés és az anyagok minősége. Szigorúbb követelményeket kell bevezetni, különböző tényezőkre vonatkozóan. Ez nagyon fontos, közben nem szabad, hogy a víz ára növekedjen. Az emberi egészség a legfontosabb célunk, erre kell odafigyelnünk. Természetesen továbbra is a tagállamok felelősek azért, hogy a vízminőséget garantálják, ezért a szubszidiaritás elvét alkalmazzuk. Erre szükség van akkor is, amikor a vízhez való hozzáférésről beszélünk. Az átláthatóság és a megfelelő információval való ellátása a fogyasztóknak szintén nagyon fontos cél. Fontos, hogy gazdaságosan bánjunk a vízzel. Az EU egyik fontos célja, és több tagállamban sikerült javítani a szennyvíz feldolgozásán, kezelésén. Meg kell védenünk a vizet mindenki égeség érdekében. Rübig úr, két Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Dantán előadónak. Azt látjuk, hogy a víz nagyon fontos eleme a globális túlélési stratégiánknak, a víznek nagyon csekély része csak édesvíz, ivóvíz. Örülök annak, hogy a jövő héten Brüsszelben az ENSZ víz jelentését én magam tudom majd bemutatni. Úgy gondolom, hogy ez egy történelmű referencia lesz. A fejlődés politikai szakbizottságunkban a fenntartható fejlődések rendkívül fontosak, és mindjárt tudjuk, hogy víz nélkül nincsen fenntartható élelmezés az élelmiszerek, a takarmányok, ezeknek mind szükségük van a vízre. A hetes cél nélkül, a megújuló energia nélkül nem lesz elég víz, nem lesz elég élelmiszer. Ezért a fenntartható fejlesztési eh, célok, a kettes, a hatos és a hetes, a fejlődési politika szempontjából rendkívül fontosak. Azért, hogy mindenkinek új lehetőséget adjunk. Azoknak is, akik vidéken élnek, mert a vidéken élőknek van nagy szükségük ezen infrastruktúrára azt látjuk, hogy a kórházba kerülő emberek fele a nem megfelelő víz miatt kerül kórházba, akkor láthatjuk, hogy mekkora a felelősségünk. Nagyon fontos számunkra, hogy az európai politika természetesen a nem eléggé fejlett országokban is meghallgatásra kerüljön. Több millióan vannak, akik nem férnek hozzá a tiszta ivóvízhez, Kérem a bizottságot, hogy dolgozzanak ki egy olyan koncepciót, amely a hatos fenntartható fejlődési célnak felel meg. Új üzleti tervekre van szükség ezen a területen azért, hogy az egész világban megnőjön a beruházás, és így a polgárok hozzáférjenek ezen nemzetközi ellátáshoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Feria kollega az első spontán hozzászóló. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, és gratulálok Dantán kollégának a kiváló munkához. Szeretnék emlékeztetni a Right to Water polgári kezdeményezésre. Én voltam az egyik árnyék előadója ennek. 2030-ig a hatos számú fenntartható fejlődési célt meg kell valósítanunk. Az egyetemleges hozzáférést mindenki számára a tiszta ivóvízhez. El kell kerülni, hogy hiány alakuljon ki, hiszen a klímaváltozás miatt egyre kevesebb a víz, az ivóvíz pedig alapjog. Büszkék vagyunk az ivóvíz minőségére és hozzáférhetőségére Európában. Ez az irányelv nagyobb hozzá, nagyobb átláthatóságot tesz lehetővé, és elismeri az állampolgárok jogát a tájékoztatáshoz eh, azzal kapcsolatban, hogy milyen vizet kapnak, és ez honnan jön. Ez garanciája a közegészségügynek is. Köszönöm. Most pedig Avramopoulos biztosnak adom meg a szót, hogy eh, válaszoljon a vitában elhangzottakra. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, eh, üdvözlöm ennek a háznak, a parlamentnek az üzenetét, amely megerősíti, hogy az Európai Uniónak válaszolnia kell az állampolgárok felvetésére, és a hatos fenntartató fejlődési célt, a jobb vízhez való hozzáférést meg kell valósítani. Nagyon örülök neki, hogy az első olvasati ellás pont ezt tükrözi. A parlament nagyra törő célokkal vág bele a tárgyalásba, egészséges ivóvizet akar mindenki számára hozzáférhetővé tenni. Szeretném megismételni, hogy az Európai bizottság készen áll arra, hogy mindezeket a célokat segítsen megvalósítani, és biztosítsa, hogy a polgárok a lehető legmagasabb védelemben részesülő ivóvizet kaphasson. Köszönöm szépen a munkájukat. Köszönöm, biztos úr. Most pedig Danten jelentéstevő úr válasza következik. Tessék. Monsieur le Président. Elnök úr, valóban most utoljára vezetek fel egy jelentést itt a parlamentben. Azt gondolom, hogy miután meghallgattuk az elhangzottakat, el kell, hogy mondjam, hogy itt nem csak valóság hangzott el. Amikor a vízáráról beszélünk, akkor nem csak a vízáráról beszélünk magáról, hanem a szolgáltatások áráról, a vízvezeték áráról, az elemzések ellenőrzésének az áráról. Hallom én azt a majdnem két millió polgárt, akik aláírták ezt a kezdeményezést, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen a víz. Ez közös célunk. De közben hallom azokat is, több millióan vannak azok a fogyasztók, akik azt kérik, hogy a víz ára maradjon alacsony szinten, hogy a lehető legjobban használják fel a beruházásokat, és így a fogyasztók, a polgárok érdekeit és az ő egészségét védjék. Nem lehet a tudományos adatokat átírni a WHO rendszeresen küld nekünk adatokat, ezen adatokat építettük be az európai jogszabályokba. Amikor azt halljuk, hogy bizonyos paramétereket be kell -e beépíteni, fontos, hogy a WHO ajánljon nekünk egy értékelési módszert az emberi egészségre vonatkozóan. A mikroműanyagokkal kapcsolatban nincsen ilyen értékelési módszer, és az endokrin diszruptorokkal kapcsolatban sincsen ilyen elemzési módszer. Folytatni kell tehát a munkát, határozottan, hiszen a víz az élet alapfeltétele, és azért, mert a jó minőségű vízhez aló hozzáférés mindenki számára elvárás. Ha sikerül a csapvíz minőségén javítani, ha sikerül a polgároknak azt garantálni, hogy minden körülmények között hozzáférnek a jó minőségű vízhez, akkor nem lesz majd műanyag palack. Tudniuk kell a polgároknak, hogy a csapvíz képest több tízezerszer annyiba kerül az ásványvíz, amelyet egy műanyag palackban vesznek, és amelyben teljesen bíznak, amit én megkérdőjelezek. Elnök úr, biztos úr, önök ketten vannak, akik előtt egy pohár van. Kérem, hogy emeljék poharokat az 500 millió európai polgár egészségére, Folytatnunk kell a küzdelmet azért, hogy jó minőségű vizet biztosítsunk mindenkinek. Az utódainkban bízok. Köszönöm. E- Köszönöm szépen a jelentés készítőjének, ezzel zárul a vita, és a szavazásra holnap kerül sor. a napirend szerint most az uniós információs rendszerek interoperabilitása témája következik. Lénárc előadói most a szó, tessék. Ja, eh, Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Ennek a szabályozásnak az a célja, hogy megerősítse az Európai Unióban a eh, biztonságot, hogy jobban lehessen küzdeni a szervezett bűnözés a terrorizmus ellen, jobban megvédhessük a határainkat, hatékonyabban felléphessünk a eh, bűnszövetkezetekkel szemben, eh, oly módon, hogy azok ne használhassanak fel hamis személyazonosságot. Néhány kilométerre innen van az EU Liza bunkere. Ez az ügynökség gondoskodik a különböző biztonsági információk kicseréléséről. Ez a szerver biztonságos helyen van elhelyezve, de ezek a szerverek eddig nem tudtak egymással kommunikálni, pedig néhány centiméterre helyezkedtek el egymástól, bizonyos hiányosságok jellemezték ugyanis a biztonsági rendszerünket, bizonyos holtereket kellett kiiktatni az európai körözési portálok alapján a különböző bűnöző szervek egy klikkeléssel megtalálhatták azt, amire szükségük volt. Biometrikus adatok alapján arcokat, új lenyomatokat és össze lehetett hasonlítani, de most egy nagy fejlesztés valósul meg azáltal, hogy a rendszerek egymással kommunikálni tudnak majd, és egyetlen lekérdezést kell majd csak végezni. A közös személyazonossági nyilvántartással minden olyan személyre vonatkozóan meg lesznek a biometrikus adatok, akik nem az Európai Unióban élnek. Sokkal könnyebb lesz hozzáférni a bűnöző szervek számára ezekhez az információkhoz amikor mondjuk valakit igazoltatnak, mert nincs nála semmilyen okmány, nagyon sok bűnöző több személyazonosságot használt, akár 20 is, és ezzel megakadályozta azt, hogy a bűnöző szervek megtalálják őket. Erre a jövőben már nem lesz lehetőség. Az Európai Parlamentnek a kezetektől fogva az volt az elképzelése, hogy olyan szabályozást kell bevezetni, ami tiszteletben tartja az Európai Alapjogi Kártát. Azt mondtuk, hogy csak akkor egyezünk bele a szabályozásba, hogyha a kártát az betartja, és így is történt. Nem gyűjtenek be többlet adatot, az adatokat viszont hatékonyabban dolgozzák fel, és könnyebb lesz a hozzáférés az adatbankokhoz az európai polgárok érdekében, az ő jogaik megvédése érdekében. Egy csomó kitétel került a szövegbe a jövőben a bűnöző szervek tehát hatékonyabb munkát végezhetnek, majd köszönet Abramopoulos biztos úrnak, köszönet minden kollégának, illetve a társelőadónak, Meló úrnak az együttműködését, illetve az összes tanácsadónak és munkatársnak, akik nagyon sokat segítettek a munkájukkal és így sikerre vihettük ezt a szabályozást. Az interoperabilitás az európai polgárok, az európai ö, rendészeti szervek, határőrségek, tisztviselők munkáját fogja ö, megkönnyíteni, mert jó eszközökkel dolgozhatnak most már. Társelőadónak, Melo úrnak adom most meg a szót négy percre. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, miről is van itt szó? Az információhoz való hozzáférésről. Nagyon fontos információkról van itt szó, fontos, hogy gyors legyen a hozzáférés, rendszeres, hatékony, de ellenőrzés alatt álljon. Ez nagyon fontos azért, hogy a külső határainkat tudjuk ellenőrizni, hogy felléphessünk a bűnözés ellen és a terrorizmus ellen. Jelenleg nagyon nehéz felderíteni például a többszörös identitás problémáit, vagy az identitással kapcsolatos csalásokat, az ilyen jellegű csalásokat. Nem mondhatjuk azt, hogy nincsenek információk. A kérdés a következő. Hogyan lehet megoldani azt, hogy ne legyenek ennyire elhatároltan kezelve ezek az információk egy-egy szervezeten belül, egy-egy szakmán belül, egy-egy egységen belül. Nem osztják meg ezen információkat az egységek, mert nem kötelezik rá őket, és nincsen olyan rendszer, amely megfelelően hatékony lenne erre a célra. Ezért foglalkoztunk ilyen hosszasan itt az Európai Parlamentben ezzel a témával. Teljesen nyitottan álltunk őszintén ezen kérdésekhez, Mindenki elmondta a saját véleményét. Az árnyék előadók, a társelőadóm, akinek szeretnék hálás köszönetet mondani, Lénárs úr, biztos úrnak is, King és Avramopoulos biztos uraknak is köszönetet mondanék. Mindketten hozzájárultak ahhoz, hogy az üléseinken választ adjanak, fontos válaszokat adjanak a kérdéseinkre. Egyebek között, ami az intézmény közi fellépést illeti, a bizottság és a parlament tudta bizonyítani azt, hogy hogyha fontos megoldást találni, akkor a lehető legjobb megoldást megtaláljuk a polgárok számára. Ez történt. Ez egy rendkívül szakmai, technikai jellegű jelentés, és képesek voltunk egymástól tanulni, foglalkoztunk a bonyolult kérdésekkel is, és garantálhatom, hogy amikor ezen megoldásokat bevezetik, a polgárok biztonságosabb helyzetbe kerülnek, mint ma. Beszéltünk a többszörös identitásról, lenne egy példám. Az egyik német terrorista támadás során valaki 14 különböző identitással kért menedékjogot. Egy másik esetben Franciaországban az egyik terrorista, tunéziai állampolgár 7 különböző identitás alatt volt beleegyezve. Ez lenyűgöző. Az ilyen jellegű példákat, hogyha elmondjuk a polgároknak, akkor a polgárok nem értik azt, hogy Franciaországban terrorista támadás van, miközben Belgiumban voltak ezen terroristákra vonatkozó információk, vagy hogy Belgiumban terrorista támadás van, miközben Franciaországban voltak erre vonatkozó információk, és gyakran nem a jó szándék hiányzik, csak egyszerűen nincsen egy ilyen gyors rendszer, amely lehetővé tehetné, hogy az illetékes hatóságok megfelelő keretek között férjenek hozzá az információhoz. Ez elfogadhatatlan. A polgárok biztonsága, a hatékony külső határellenőrzés, a bűnözés, a terrorizmus elleni fellépés alapvető prioritás kell, hogy legyen. Ha ez nem prioritás, akkor ha nem adunk választ ezen kérdésekre, ez később azt fogja jelenteni, hogy áldozatai lesznek ezen helyzetnek. Minket azért választottak meg, hogy képviselőként megoldásokat találjunk. Hatékonyan kell fellépnünk ezen küzdelemben. Büszke vagyok arra, hogy ezen ciklus így zárom, hogy én legyek a társ előadója ezen kezdeményezésnek. És büszke vagyok arra, hogy ennyire pozitív eredményt sikerült elérnünk a kezdeti kételyek ellenére. Köszönöm szépen. Akkor most megadom a szót az Európai Bizottságnak. Először Avramopoulos biztos úrnak, aztán King biztos úrnak, akit üdvözlök itt a házban. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ez a vita mérföldkő az Európai Unió számára. Valószínűleg bár persze van egy másik téma, ami eh, még vár ránk. Az utolsó eh, alkalom az, hogy, hogy biztonságpolitikai kérdésről, biztonsági kérdésről beszélünk itt a plenárison. És itt most egy kicsit visszatekinthetünk, megnézhetjük, hogy mennyire jutottunk, hova jutottunk az elmúlt öt évben. Az első alkalom óta amikor is 2014 végén beszéltünk erről a kérdésről, szembenéztünk azzal a szükséglettel, hogy, megnéz, hogy megváltoztassuk a tagállamok közötti biztonsági együttműködés módját hogy a korábbi, a múlt biztonsági tabuit ledöntsük, a belső biztonságot pedig kollektív európai témának tekintsük, amit csak nagyobb bizalommal és nagyobb együttműködéssel lehet megoldani. Ebben az értelemben a mai vita kiváló kiinduló pont, vagy egy kiváló alkalom arra, hogy mérleget vonjunk. Az in- információs rendszerek interoperabilitása a határ, migráció és a biztonság témájában olyan téma, ami mindannyiunkat érint. Az interoperabilitás az egy nagyon fontos gyakorlat, Egyesek számára ez technikai jellegű lehet, de pontosan erre van szükség ahhoz, hogy erősítsük a polgárok biztonságát Európában, hogy megvédjük, jobban őrizzük vagy védjük a külső határokat, és jobban kezeljük a migrációt. Pontosan ezért szeretném kifejezni hálámat a társ jelentéstevőknek, Lenász és Lenó uraknak, illetve az árnyék jelentéstevőknek és az ő e, asszisztenseiknek, hiszen ők felismerték ennek a javaslatnak a e, fontosságát, amelyet e, kicsit de kb. egy évre nyújtottunk be. Az interoperabilitás a leghatékonyabb mondja annak, hogy az erőkifejtés fragmentációját megszüntessük, az információs hézagokat megszüntessük, és a súlyos bűnelkövetők, illetve terroristákat, személyiségét fel lefedjük. Ez az Európai Unió fantasztikus teljesítménye. E, ezzel tudjuk támogatni és e, felkészíteni a határőröket és a bűnöldöző szerveket. Az interoperabilitás az Európai Unióban döntő lépés az Európai Unióban arra, hogy egy hatékony és valódi együttműködést hozzunk létre, a migrációval szembenézzünk komprehenszív, átfogó módon. Mindezt úgy, hogy közben biztosítjuk a folyamat során az önök fantasztikus hozzájárulásával azt, hogy az alapjogokat mindeközben tiszteletben tartjuk. Ez az interoperabilitás, ez nem a Big Brother, vagy nem egy szuper adatbázis, és eh, a hozzáférést illetően, a hatósági hozzáférést illetően semmi nem eh, változik. A alapjogi ügynökség részvétele és az Európai Adatvédelmi Felügyelő részvétele a javaslat előkészítő fázisában azt mutatta az első naptól kezdve, hogy a biztonság és a magánélet védelme az ugyanannak az éremnek a két oldala. Az mind a kettőt biztosítani kell az Európai Unióban. Kedves kollégák, a polgáraink több és erősebb Európát szeretnének, ami a biztonságot illeti. Ezt látjuk minden közfelmérésben, és újra, újra és halljuk ezt, amikor találkozunk a polgárokkal. Az interoperabilitás eh, az megváltoztathatja az egész eljárás sikerét, a, annak során, hogy megpróbáljuk a polgárok biztonságát garantálni. Az elmúlt években semmi más nem vehette át a vezető szerepet, ez volt a legfontosabb, ez volt a polgárok legfontosabb aggodalma, erre válaszolni kell. Jogosan lehetünk büszkék erre az eredményre. Őszintén köszön, köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy sikeres legyen a munka. Menó úr, Lenec úr, illetve jó barátom és és kollégám Julian King, aki elkötelezett volt, és mindent megtett annak érdekében, hogy segítse a sikeres eredményt. Köszönöm szépen Avramopoulos biztosnak, és most King biztos úr fogja megkapni a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Hát valami jobb címet választhattunk volna. De hát az interoperabilitás, ez nagyon fontos számos okból, amelyeket most hallottunk. Azzal kezdtük, hogy megkérdeztük azokat, akik a terepen dolgoznak, hogy mit tehetünk értük, mit, hogyan segíthetjük a munkákat, munkájukat. Ők azt mondták, hogy az információ kezelésével kapcsolatban vannak kihívások, problémák, és pontosan arról van szó, hogy azonosítsák azokat a személyeket, akik többféle személy, több személyazonossággal rendelkeznek, vagy többet használnak. És ezt hallottuk, hogy ilyen személyek bizonyos súlyos terrorista cselekményeket követtek el azok, akik a frontvonalon dolgoznak és frusztráltak, ennek az egyik oka az, hogy Európa szintű adatbázisokat használnak, és frusztrálta őket az, hogy ezek az adatbázisok hogyan kapcsolódnak össze, illetve nem kapcsolódnak össze hatékonyan. És ezért mi azt mondtuk, hogy segítünk nekik, segítünk nekik a munkájukat elvégezni, a rendőröket és a határőröket friss, pontos adatokkal látjuk el, hogy a lehető legjobban tudják használni azokat az információkat, amelyek rendelkezésünkre állnak a rendszereinkben és hogy a különböző eh, hézagokat, hiányosságokat elkerüljük. Pontosan ezt várják tőlünk a polgárok, ahogy Avramopoulos biztos is aláhúzta azt hiszem, hogy eh, sokan abból indulnak ki, hogy már most erre képesek vagyunk. Ezért is fontos, eh, hogy ezt a lépést most megtegyük. Azok, akik részt vettek, részt vesztek a munkában, látták kezdetektől fogva, hogy sok komplex és érzékeny kérdést kell megoldanunk, hogyha sikerre akarjuk vinni ezt a témát. És ezért gondolom én azt, hogy mint ahogy a többiek, az előttem szólók is elmondták, alá kell húznunk, hogy a hatékony együttműködésnek köszönhető, hogy ide jutottunk. A LIBE bizottság, az egész parlament, a tanács, az, a az alapjogú ügynökség, a parlament adatvédelmi felügyelője, ez, ezek a hatóságok mind együttműködtek. És ennek az együttműködésnek a során megmutattuk azt, hogy integrálni tudjuk a különböző érdekeket a kezdetektől fogva meg tudjuk mutatni azt, hogy hatékony biztonsági politikát tudunk folytatni, miközben integráljuk az adatvédelmi felügyelő, az alapjogi ügynökség javaslatait kezdetektől fogva. Aztán később a folyamat során pedig lehetőséget adunk nekik arra, hogy ellenőrizzék, hogy a munka során tiszteletben tartjuk-e ezeket az alapjogokat. Ez a munka E, amit leteszünk az asztalra, erősíti a külső határokat, javítja a biztonságot minden tagállamban. A határőrök, a bűnüldöző szervek jobban hozzáférnek ahhoz az információhoz, amelyhez joguk van hozzáférni, és képesek lesznek jobban látni azt, hogy valakinek több személyazonossága van, ki, felderíteni az, hogy kibújik meg a különböző személyazonosságok mögött, ez az egy személy, és közben egy, egyszerűsítik a az utazást több millió biztonságos polgár számára. Közben tiszteletben tartják az adatvédelmet és az alapjogokat, és és nem gyűjtenek új típusú vagy további adatot az csak az interoperabilitás céljára. Az Európai Parlament tisztáz, munkájának köszönhetően további garanciákat tudtunk tisztázni és biztosítani, például az információhoz való jogot. Ezt üdvözlöm. Az ered, munka eredménye egy nagyon jó ütős joganyag, amely biztosítja, eh, garantálja, jobban garantálja a biztonságot, kihasználja az innovatív technológiákat, eh, de közben az eljárásban felhasznált adatok biztonságát és az alapjogokat is garantálja. Én személy szerint nagyon eh, szívesen működtem együtt a jelent, jelentéstevőkkel, Menó úrral, Lenác úrral és a csapataikkal. Én tudom, hogy nem szokás ezt itt így nem, nem szokás ez, de az Európai Bizottság csapatának is szeretnék köszönetet mondani, akik hosszú-hosszú munkaórákat, munkanapokat töltöttek ezzel a témával. Hogyha ezt a jogszabályt elfogadjuk, akkor ez mindannyiunk javára válik, és ennek köszönhetően és biztosítani kell ennek a végrehajtását kezdve az EULISZ-ával, amit tudom, hogy az egész parlament támogat, és biztosítanunk kell azt is, hogy ezek az intézkedések, amelyekben most megállapodtunk, ezek a gyakorlatba átkerüljenek azok az innovatív megoldások, amelyeket most itt felvetünk, ez, ezek csak akkor tudnak előny, csak akkor tudják javítani a rendszert, hogyha tényleg alkalmazzuk ezeket együtt és minden tagállamban. Biztos vagyok benne, hogy a parlament továbbra is szorosan figyelemmel kíséri ezt, ennek az anyagnak a sorsát és a végrehajtást. A mi részükről az Európai Bizottság támogatást, pénzügyi támogatást is nyújt, és nem fogunk visszariadni attól sem, hogy a végrehajtási hatalmunkkal is éljünk hogy biztosítsuk tehát a megvalósulását ennek a jogszabálynak. Ez jó az Európai Unió, jó a polgároknak, köszönöm a munkájukat. Köszönöm szépen King biztos úrnak, most pedig a frakciók szószólóit fogjuk meghallgatni. kék kártyás kérdést most nem lehet majd feltenni. Radev képviselő az EPP részéről három percben tessék. Köszönöm, elnök úr. Avramopoulos biztos úr, King biztos úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani az elődőknak a jelentése kapcsolatos munkájukért. Az elmúlt években a viták azt mutatták, hogy milyen nagy joghézag van a biztonsági rendszerben. A rendfenntartó hatóságok nagyon sok információval rendelkeznek, de ezeket nem osztják meg, mert nincsen megfelelő mechanizmus erre. Igen, az Európai Unió kidolgozott különböző rendszereket, de mindegyik rendszernek konkrét célja van, és csak az adott rendszerben maradnak ezek információk. Nem lehet más rendszerben meglévő információhoz hasonlítani ezeket. Ezért nagyon fontos biztosítani azt, hogy interoperabilitás legyen a rendszerek között. Azaz, azt kell biztosítanunk, hogy a különböző Európai Uniós adatbázisok, az információs rendszerek egymással kommunikálhassanak azért, hogy egy rendőr vagy egy határőr, amikor egy bizonyos személy azonosságát ellenőrzi, lássa, hogyha valamelyik rendszerben van figyelmeztetés az adott személye kapcsolatban. Örülök annak, hogy az illetékes hatóságok mostantól képesek lesznek arra, hogy átfogó ellenőrzéseket végezzenek gyanús személyekkel kapcsolatban a biometrikus adatok alapján. Így képesek lesznek arra, hogy a többszörös személyazonosságot felderítsék, és az adatokat és az információkat összehasonlítsák. Így lehet jobban felmérni, hogy az adott személy fenyegetést jelente az európai biztonság számára ugyanakkor nem fogják az ártatlanok jogait korlátozni. Ezeket garantálják, a személyes adatok védelmét a jogszabály garantálja, hiszen minden felhatalmazott, megbízott személy férhet csak hozzá a rendszerhez. A tagállamoknak kell a figyelmeztetéseket és a jó minőségű adatot betáplálni az európai adatbázisba, csak így lehet a terrorizmus és az illegális migráció ellen fellépni. Dáli képviselő asszony, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Amiről ma a vitát folytatunk, nem könnyű szabályozás, a kollégámmal nagyon sokat vitatkoztunk annak érdekében, hogy mindenkinek a jogait tiszteletben tartsuk és kialakítsuk, hogy igazából milyen adatokat lehet gyűjteni. A szocialisták semmiképpen nem akartak kompromisszumot kötni az uniós jog, az alapjogok, a személyes adatok védelme terén a bűnüldözés is prioritás, de az adatvédelem is az a hatékony információ cserét így kellett megoldani a szakemberek számára terepen, rendészeti szervek, határőrségek, konzulátusi tisztviselők számára a szocialisták így a diszkrimináció tilalmát, illetve az alapjogi szempontokat nagyon előtérbe helyezte, illetve a magánélet, a személyes adatok védelmét is. Egy webportál felállítását kértük, amelynek alapján meg lehet nézni a polgárok megnézhetik, hogy róluk milyen adatot tárolnak és hogyha az adatok hibásak, akkor azoknak a kiavítását lehet kérni. A biztonsági kérdések miatt nem szabad feláldozni, hogy a partvonalra állítani az alapjogi szempontokat. Kiegyensúlyozott adat kezelésre van szükség. Köszönöm, Stevens asszony, másfél perc tessék. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársa! Ennek a jogalkotási csomagnak kell megoldania az interoperabilitást a különböző adatbázisok között. A vízumrendszer és a különböző bűnöldözési rendszerek alapvető fontosságúak, együtt kell működniük. Egy külföldi, aki vízumot kap, Európába utazik, lehet bűnöző, lehet terrorista is ennek utána kell, hogy tudjunk nézni egy egységes és egyszerű rendszerben különböző adatbázisokat, különböző új lenyomatokat össze kell, hogy tudjunk hasonlítani, és meg kell tudni állapítani, hogyha valaki több személyazonosságot is használ, a nemzeti adatbázisokban nem tekinthetnek be más rendészeti szakemberek. Az elmúlt években nagyon sok migráns érkezett az Európai Unióba, jogellenesen, ők a belbiztonság számára kockázatot jelentenek a terrormerényletekre is gondolok itt hogyha összelettek volna kötve az adatbázisok, akkor jobban lehetett volna a külső határokat is védeni. Tehát a tiltott bevándorlás ellen is komoly eszközt jelent ez. A rendészeti szervek és a határőrségek számára lehetővé teszi, a személyazonosság pontos megállapítását. Ugyanakkor az adatvédelem nagyon fontos. Nem fogadhatjuk el, hogy ez háttérbe szoruljon. Bízunk benne, hogy nagy többséggel fogadja el a parlament ezt a jogalkotási csomagot, és a tagállamok is elfogadják. Köszönöm, Döpré úr, Gérár, öné a szó. Merci, président. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Önöket, biztos urak! Ma ünneplünk. Egy vitára két biztos is eljött, akik egymással beszélgetnek, semmit sem hallgatnak, de azért örülünk annak, hogy itt vannak. Én mégiscsak örülök. Szerettem volna, hogyha ezen ciklus során le tudjuk zárni az interoperabilitás kérdését az elmúlt hónap során a különböző rendszereket, a vízumrendszert, a Schengeni rendszert és egyéb rendszereket hoztuk létre, de ezen rendszerek között nincsen kapcsolódás, és ezért nem lehet hatékonyan felhasználni a begyűjtött adatot, és így a felhasználók is sok időt veszítenek a használatuk során. Az interoperabilitás négy újdonságot vezet be, ezeket támogatom. Támogatom azt, hogy hozzunk létre egy új európai portált, amely révén a helyszíni rendőr és a határőr tudja valós időben az összes információt ellenőrizni, ami a biztonsági és jogi kérdéseket illeti a külső határok ellenőrzésekor, ahelyett, hogy ezeket külön-külön kellene ellenőriznie, mint ahogy az ma történik. Támogatom, hogy a többszörös személyazonosság felderítő eszközével fel tudjuk deríteni az személyazonossággal kapcsolatos csalásokat, és amelyek révén a különböző nevet használó személyek az egyes adatbázisokban jelenleg még nem kerülnek felderítésre. Üdvözlöm, hogy egy közös regisztrációt hoznak létre a személyazonosságra vonatkozó adatokkal kapcsolatban az EU területén lévő harmadik országból származó állampolgárokra vonatkozóan. És üdvözlöm azt, hogy a biometrikus adatokat is egymásnak megfeleltetik. Emlékeztetnék arra, mert ezt fontosnak tartom, hogy semmilyen további adatot nem fognak begyűjteni a személyre vonatkozóan ezen interoperabilitás nevében, az összes adatvédelmi szabályt a jövőben is ugyanúgy fogjuk alkalmazni. Következtetésként gratulálnék a két előadónak kiváló munkájáért, az ALDE támogatja a jelentésüket ezen két jelentéssel kapcsolatban. Elnök úr, ha ez az utolsó alkalom, amikor hozzászólhatok a parlament vitájához, akkor örülök annak, hogy ezt ezzel a kérdéssel kapcsolatban tehettem. Grazie, onorevole Köszönöm szépen, Depré úr. Franz kollega, két perc. Kedves kollégák, a vita ami az európai adatbankok interoperabilitásával kapcsolatban itt most folyik. Ez nem technikai, nem szimplán technikai kérdés, nagyon is politikai téma ez. Az Európai Adatvédelmi Megbizott azt mondta, hogy olyan pontra térünk itt, amelyel kapcsolatban nincs visszaút. Az akkor, amikor a 29-es cikk munkacsoport ezen a témán dolgozott, ugyanezt vetette fel. Az adat jogban felmerül a célszerűség kérdése. Meg kell akadályoznunk azt, hogy egy olyan állam alakuljon ki, ami mindent tud rólunk, és ezt összefogja egy központi adatbankba. De pont ezt érjük most el ezzel az interoperabilitással, hogyha bevezetjük az úgynevezett CIR-t. Ez egy központi személyazonossági nyilvántartás, amire különböző hatóságok hozzáférnek. Ez egy monster adatbank, eh, amelyben nem csak az elkövetők vagy gyanúsítottak, hanem az, eh, hanem az ártatlan polgárok is szerepelnek. Halljuk itt a, ezt az érvet, amely szerint többszörös identitással rendelkező személyek eh, követnek el, például Anis, Anis Amri követnek el terrorista cselekményeket. Nos, hadd mondjam el, hogy Amri már évek óta ismert volt a hatóságok számára, már eh, megfigyelték őt évek óta, és most eh, egy vizsgálóbizottság eh, dolgozza fel a dolgokat, azonban az adatbankok összekapcsolódásának hiánya nem, nem ez jelentette a problémát. Egy olyan ponthoz kerülünk, ahonnan már nincs visszaút. Egy ilyen központi adatbank, amely biometrikus adatokat is tartalmaz, ez például a hackerek számára is egy nagyon jó cél, egy kívánatos cél, és ezzel az adatbankok nagy részét és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat, szolgálatokat is jegelni tudja, és ezt nem is akarok belegondolni ebbe. A tárgyalások során megmutatkozott, hogy egy olyan eredményre eh, jutunk, amely, amelyet mi nem tudunk elfogadni. Eh, felel, felesleges, drága új infrastruktúra beszerzéséről van szó, amelyet általában főleg azok eh, a cégek használnak ki, amelyek drága szoftvert gyártanak, és ezzel közben még azt is elfogadjuk, hogy egyre inkább egy egy mindent megfigyelő állam felé haladunk, ez számunkra nem elfogadható, ellene fogunk szavazni. Köszönöm szépen, ENSZ képviselő következik másfél percre. Igen, emlékezzünk még egyszer Amri esetére, eh, ahol is a biztonsági szolgálatok eh, eh, kudarcot vallottak, de nem azért, mert többféle személyisége lett, vagy személyzatossága lett volna ennek a személynek, hanem azért, mert az alkotmány az alkotmányvédelem adta ki a felügyeletét ennek a személynek. Mi történt? Most különböző adatbankok összekapcsolódásával azt reméljük, hogy hogy gyorsabban tudjuk azonosítani az elkövetőket, de most itt van még a biometrikus összehasonlító adatbank, aztán a több identitással rendelkezők számára, aki itt még technikai interoperabilitásról beszél, kérde, szerintem az hazudik. Itt arról van szó, hogy az adatbankok célhoz kötöttségét megszüntessék. Az előttem szóló is elmondta, hogy innen már nem lehet visszafordulni, mert hogyha megszüntetjük a célzottságot, akkor annak vége, és ezzel a polgárok adatai is az állam számára könnyű zsákmánynak számítanak. Aztán, hogyha ezek után még a migráció és a bűn, bűnelkövetés is egy faszékba kerül, hogyha ehhez hozzáadjuk a migráns adatbankot is. És közben ez egy olyan a, biometrik, a biometrikus adatokkal való azonosítás felé teszünk egy nagy lépést, és erre más nem mondhatok, mint azt, hogy üdvözlök mindenkit ebben a szép új világban. Köszönöm szépen, Ferrara képviselő egyben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ez a jogalkotási anyag nagyon fontos a bűnüldözési rendészeti együttműködésben, nagyon fontos az információ csere, ez nagyon jelentősen javítja az Európai Unió belbiztonságát a, a párizsi merényletek idején állapíthattuk meg, hogy nagyon sok a hiányosság az informatikai rendszerek kapcsolódásában. Nagyon fontos volt tehát integrálni ezeket így módon jobban tudnak kommunikálni egymással az adatbankok, és ez a nemzeti hatóságok számára nagy könnyebbséget jelent a belbiztonságban, a határvédelemben, a vízumkiadásban az ellenőrzéseket hatékonyabbá lehet így tenni, és így jobban meg lehet állapítani, hogy ki jelent fenyegetést,

be kell vallanom, hogy az adatbázisok kérdése újdonság volt számomra, pedig eredetileg migrációs ügyvéd vagyok, és a határ átlépőkkel foglalkoztam több szempontból. Én ilyen megközelítésből vizsgáltam ezt a javaslatot is, és igazából azt látom, hogy beilleszkedik ez egy olyan általános tendenciába, amely igyekszik megakadályozni az embereket, hogy Európába jöjjenek. Az ellenőrzések nem fogják az embereket visszatartani attól, hogy Európába jöjjenek. Az alapjogokat kellene alap figyelembe venni mindenek előtt. Nem jó, hogyha ilyen a megközelítésünk. A migránsok mindenképpen jönni fognak itt viszont megsértjük a hagyományos jogokat, a magánélethez való jogot, az adatok, a személyes adatok védelmét, ezek az emberek is ugyanúgy jogosultak erre a védelemre. A javaslat lehetne jó is, de úgy gondolom, hogy a jelenlegi formájában ellene hat annak, amiben én hiszek, a biometrikus találat, szolgálat, meg az egy egyesített lekérdezés lehetősége. Ezek túl messzire mennek, és a bizottság nem győzött meg bennünket arról, hogy tényleg szükség van erre, hogy ez, ez arányos. A cél nem szentesíti az eszközt, az adatvédelem elve, az alapjogok elve olyan fontos elvek, amelyek mellett ki kell tartanunk valamilyen szörnyű adatbázis épülhet így fel. Pimenta kollega egy perc. E Köszönöm szépen. Ez a javaslat az adatok felhasználására, biometrikus adatok felhasználására vonatkozik, ezeknek egy egységes rendszerbe foglalására és arra vonatkozik, hogy hogyan lehet ezekhez hozzáférni. Ez nem csak egy technikai kérdés, hanem ez bizony politikai kérdés, amely egy szuper monitorozó rendszerhez vezethez Európa szerte, eh, a polgárok eh, szabadságát megkurtítva. Eh, a terrorizmus, illetve a bűnökövetés elleni harc nevében. De közben megfordítanák az egész rendszert, és azt mondanák, hogy mindenki bűnös, amíg nem bizonyítja, hogy ártatlan. Ebben az összefüggésben bizonyos nemzetek feletti keretet hoznak létre, ami a migráció ellenőrzését illeti. Ez megint csak egy újabb tipikus, a szélső jobb ideáinak a megtestesülése, amely konfliktusba került a demokráciával és a szabadsággal. James képviselő, köszönöm. Az Európai Unió megint csak az ellenőrzésre koncentrál, hogy ez egy legújabb eszköz arra, további kollégákhoz csatlakozva, én azt mondom, eh, hogy ez a megközelítés félrevezető, félrevezet, eh, és eh, túl drága is. Az Európai Uniós adófizetőknek ez 460 millió euróba kerülhet. Hogyha most ezt összehasonlítjuk arra, hogy az Egyesült Államok hasonló népességgel mennyit költ a belső biztonságára. Mindenkinek mondom, ez e csak egy csepp a tengerben. És hogyha az Európai Unió komolyan gondolja és egy, akkor egy részletes és átlátható költségvetést kellene benyújtani. másik dolog pedig az adatok minősége. Egy európai keresőportál létrehozza eh, közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás létrehozása, ez attól függ, hogy milyen minőségű a, az, milyen minőségűek az adatok. Az eh, bűnelkövetők a saját személyazonosságukat megszüntetik, a nyomokat eltüntetik. Ez Európai Uniós hamisított útleveleket lehet kapni a fekete piacon, és különböző formákban léteznek ezek. Ami az adat tulajdonlást illeti az Európai Bizottságban vagy tanácsi szinten, bárki is foglalkozott azzal, hogy 500 millió európai polgár hogy érzi magát, amikor az adataikat gyűjtik, így kezelik és hozzáférnek. Remélem, hogy az Európai Unió nem akar rendőrállamot létrehozni, de a kérdést mégis fel kell tennem. Hadd emlékeztessek mindenkit, hogy az Európai eh, Unió az emberi jogokra épül, és most ezt eh, rengetik meg. Az Európai eh, Unió ellenőrzést akar átvenni ott, ahol a nemzeti ellenőrzés elegendő lenne. Köszönöm szépen, Marász képviselő következik egy percre. De nincs itt, akkor López Aguilar képviselőket. King, Avramopoulos. Tisztelt biztos úr King, biztos úr Avramopoulos, biztos úr spanyol szocialistaként és európai képviselőként teljes mértékben támogatom ezt a rendeletet. Ez hatékonyan e- járna el a terrorizmus és a határon átnyúló e, bűnelkövetés e, ellen az interoperabilitás mi? Az interoperabilitás nem más, mint a különböző határvédelmi adatbázisok, az vízum, a Schengen, az Eurodac, az új technológiák összevonása a belépés és kilépési rendszerek adatai, illetve az ECRIS, a, a bűnügyi a priuszokkal kapcsolatos nyilvántartás. Nagyon fontos, hogy a e, terrorista fenyegetést és, az, és a bevándorlást ne keverjük össze, nem ugyanarról van szó. Teljes mértékben meg kell felelni az Európai Adatvédelmi e, e, rendeletnek, harmadszor pedig meg kell felelni az arányosság és a szükségesség elvének, mert ez is részét képezi az európai jognak. Köszönöm López Aguilar képviselőnek, nincs hozzászólás a spontán a hozzászólások keretében, úgyhogy King biztos úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzászólt, aki, aki érteklődést mutat a téma iránt.